és a többi szakértő végezze a munkáját, hiszen ez a terrorizmus elleni harc terén meghozza a gyümölcsét. Euh, Köszönöm, Muniz asszony. Ezzel az egyperces hozzászólások ideje lejárt. A következő vitára térünk át, mégpedig a szubszaharai Afrika országainak egészségügyi ellátó rendszere és az egészségügy globális helyzete. Vironik de Kejzer asszony, négy percben. Köszönöm, biztos úr, hogy itt van, köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés a bizottság közleményére reagál, mégpedig a globális egészségügyi helyzetről. Viszont sajátos szemszögből vizsgálja a kérdést, és inkább a kölcsönös egészségügyi pénztárakra összpontosít, amelyekből egyre több alakul Afrikában. Szeretném elmondani, hogy az nemzetközi segítség ellenére az egészségügyi helyzet drámai Afrikában, és ezt még súlyosbítja a klímaváltozás, a pénzügyi válság, a háborúk, a rossz irányítás, kormányzás egyes országokban, és az, hogy milyen csábítóak a az, az afrikai ásványi kincsek, valamint a nagy járványok, az éjsz, a malária, a tuberkulózis. Ez a sok tényező azt eredményezi, hogy igazi katasztrófával nézünk szembe. Szeretném a civil szervezetek és néhány egyház munkáját megköszönni, hiszen a konfliktus zónákban jelentős munkát végeznek, de ez hosszú távú tartós választ nem adhat. Különböző vertikális alapok léteznek, amelyek a nagy betegségek elleni harcot segítik, AIDS, malária, tuberkulózis. Ezek nagyon sok pénzt elvesznek, és a magánszektornak adnak pénzt, de vonzónak látszanak, de a valóságban ezek a az alapok, bár elérik a cél, de csak e, a probléma egy kis részét orvosolják. Afrikában nincsen szanitér, vagy egészségügyi infrastruktúra, nincs e, ivóvíz, a gyermekek vérhasban e, halnak, meg nincsenek rendelők. Látjuk, hogy mi a helyzet a malária és az AIDS terén. Ezek a mozgalmak, amelyekről már szóltam, a 90-es években kezdtek létrejönni, ezek a betegsegélyezők, segélyezők, és általában kölcsönös segélyezők és a biztosítók hatására jöttek létre, különböző afrikai országokban megtaláljuk őket. A, ebben az a, ennek az a lényege, hogy a lakosság vegyen ebben részt, saját egészségét önmaga irányítsa az egészségi kezelést, nem tudja az összes kezelést finanszírozni és a gyógyszereket, de hogyha más alapokkal kombináljuk, más szubvenciókkal, akkor lehetővé teszi azt, hogy a, az egészségügyi szolgáltatásokat és a gyógyszerellátást elláts, lefedjék a társadalmi dinamizmussal. Több száz van ebből különböző országokban, ágazatokban, ott van a nők segélypénztára, stb. És számunkra itt az a tét, hogy támogassuk ezt a társadalmi dinamizmust, koordináljuk őket. Lehet, hogy egy nap önellátóak lesznek, de ma még nem ez a helyzet. Hogyha ezek a segélypénztárak létezhetnek, akkor csak akkor létezhetnek, hogyha mellettük különböző horizontális rendszerek is működnek miért fizessen valaki, vagy miért fizessenek sebészeti műtétet, vagy baleset utáni helyreállítás, hogyha nincs kórház, nincs orvos. Az uniónak támogatnia kell ezeket a segélypénztárakat, de hangsúlyt kell helyezni a horizontális rendszere is az alap egészségügyi ellátásra, mégpedig úgy, hogy finanszírozza ezeket a horizontális szolgáltatásokat, hiszen ezek kiegészítik a segélypénztárrendszer. Erről szól a jelentés. Már nincs időm, de ha esetleg lesznek kérdések vagy gondok, például a reproduktív egészségről, hiszen erről is szó van a jelentésben. Elnök, köszönöm, köszönöm, hogy tartotta az időt. A KSDI-ban egyetlen egy kérdés van, kettő, három. Renádi úr. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! De Kaiser asszony majdnem mindent elmondott, amit lehet erről. Egy percem van, ezt arra használnám fel, hogy arra a ruandai gyerekről beszéljek, akivel 2009. decemberében találkoztam, amikor az Árkácsi csúcson voltunk, az édesanyja karjaiban halt meg, vagy haldoklott közép-angolában egy, egy olyan stadion közelében, amelyet az Afrika kupára építettek. A város közepén. Ez gyakran előfordul, hogy éhen halnak a kisgyerekek, a babák, mert nem sokat tudnak az anyák sem a az alultápláltságról, az hogyan táplálják gyerekeiket, sokszor magukra hagyják a gyerekeket. Ez keresztényként borzasztó bűn, de politikusként azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mi a vezetők hibája. Luandában a, a szegények és a gazdagok közötti óriási különbség olyan dolog, hogy valamit kezdenünk kell. Borzasztó, hogy ilyen gyermekek nem érdemelnek jobb életet. Köszönöm, Záborszka asszonynak adom meg a szót. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, napri, niektorým Vihrada. Tisztelt elnök asszony, vannak a némi, van némi fenntartásom, azonban szeretnék gratulálni Veronik de Kaiser kollégámnak, hiszen ahogyan már korábban többször bemutatta, hogy nagyon jól ismeri a fejlesztési politikát, és nem közönyös az irány sem, hogy milyen körülmények között élnek az emberek. A szubszárai Afrika térségében az egészségügyi szint sajnos nagyon, nagyon rossz, és sajnálattal veszem tudomásul, hogy bizonyos módosító javaslatokat nem fogadott el, amelyeket én nyújtottam be. Gyakran beszélünk a kairói vagy a Peking konferenciai anyagokról, azonban amikor ezekre utalok, akkor ezt nem fogadják el módosító javaslatként. Vannak olyan kollégák, akik úgy érzik, hogy bizonyos bekezdések nem felelnek meg a reproduktív egészség politikával európai szinten. Vannak regionális különbségek, illetve különleges jellemvonások a szubszaharai Afrikában, és az itt élők egészségi körülményei csak rosszabbodni fognak. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mikolás úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az Emberi Jogok Egyetemes eh, nyilatkozata az egészséget egyik alapvető emberi jogként nevezi meg. Úgy gondolom, hogy ezt a jogot a, az élethez való joggal kell egy lapra tenni, hiszen ennek a két eh, jognak eh, különleges érvényesülését látjuk a szubszaharai Afrika területén. Ezért felelősségteljes megközelítést követelek az ottani egészségügyi kérdések vonatkozásában. Nem szabad a magzatelhajtást, mint jogot előre mozdítani és támogatni, hiszen ezt a nemzetközi dokumentumokban nem fogadjuk el alapvető emberi jogként. Az ellenkezőjéről van szó. Az Európai Unió az emberi jogok őrzője, a gyermekek, illetve az anyák életért kell, hogy szót emeljen, és meg kell találnia módját annak, hogy hogyan védje az életet, mint olyat szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió és a tagállamai a kereskedelmi egyezményben ne vegyenek be olyan záradékokat, amelyek alapvető drogokhoz való hozzáférést biztosítják az afrikai országoknak, hiszen ez megemeli a halálozási arányt. Átadom a szót a biztos úrnak. Pibász kollégám nincs jelen, nevében beszélek, és néhány kommentár fűznék ehhez a jelentéshez, néhány gondolatot mondanék el. Megmondom a, az igazságot, a bizottság mindig nagyon örül a parlamenttel való vitának, megbeszélésnek. Kejzer asszony olyan témáról írt, ami engem különösen érdekel. Belső piac, pénzügyi piac, jegyében minden héten ellátogatok különböző fővárosokba, és az első USA beli látogatásom után, hiszen a tranzakcióknak szinte összessége az Atlanti óceán túlra irányul. Egyébként emellett elmentem Addis Abebába is, hogy az afrikai vezetőkkel találkozzak, hiszen a sorsunk össze van kötve már hosszú évek óta új partnerségpolitikát hirdetek a két nagy kontinens között. Több téma kapcsolódik a válsághoz, és az ön aggodalmaihoz is, például együttműködés, piaci együttműködés, a pénzmosás elleni harc, a pénzügyi szabályozás, hiperspekuláció a mezőgazdasági nyersanyagokkal, főként Afrikában, ahol nagyon sok ország az importtól függ, felmaradás illetően. És a kollégákkal szót arról is, mikor látogatást tettem az említett országba, hogy erősíteni kell az együttműködést. Szeretnék eh, Pibász eh, biztos és a saját nevemben is a jelentéshez gratulálni. Nem csak Afrikában vannak ezek a problémák. Néhány héttel ezelőtt Haitiban jártam, Malmström kolléganő és Georgeva kolléganő, Pibász kollega, Eston asszony, mindannyian eh, több országba látogatást teszünk, és láttuk, hogy milyen agasztó az egészségügyi helyzet Haitiban. Több mint 30 millió személy hal meg évente a fejlődő országokban idő előtt. Figyelembe kell venni azt, hogy milyen nagy összegeket fordítanak például a fejlett országokban a kettelésből tartott állatok táplálására. A katonai kiadások két át fordítják itt a segítségre, a világ katonai kiadásnak két át és ez nem elegendő. Egy államnak az a feladata, hogy biztosítsa az egészséget, nem csak mindenkinek joga van ehhez, hanem a gazdasági fejlődés része is. Egészségügyi rendszer, amely eh, évente 30 euró alatt van egyfőre eső kiadás, és ez 50%-kal kevesebb, mint ahogy ez az EU-ban történik. Még a minimumot sem tudják a lakosságnak biztosítani, ellátás, gyógyszerek terén. Pibász úr és magam továbbra is azon leszünk, hogy a harmadik országok számára minőségi fejlődés következzen be az egészségügyi rendszer prioritást élvez a külső fellépésben, és a harmadik országokkal szemben, vagy harmadik országokkal folytatott politikán belül ez prioritás kap. Záborszka asszonynak elmondom, hogy nagyon különbözőek a különböző országok problémái, ahogy ön is mondta, például vegyük az afrikai országokat. Az említett koncepciót támogatni akarjuk, a bizottságnak globális kezdeményezésekben részt kell vennie, itt van az AIDS, a malária, a tuberkulózis elleni harc. A különböző állami és magán eh, érdekelt feleket be kell vonni ebbe a harcba, és én eh, tisztelettel adózom a civil szervezetek munkája előtt. Láttam ezt Haitiban, a közelmúltban, jelentős szerepet játszanak, sőt, döntő szerepet figyelembe véve az állam lépéseit a különböző közigazgatási lépéseket, de ott van az EU, a Világbank jelentős hozzájárulással konkrét eredményeket kell elérni ezen politikán keresztül Európában és a fejlődő országokban nem elég csak az erőforrásokra összpontosítani, hanem a belső politikát koherensé kell tenni, az egészségügyi szakmabeliek is tudnak itt segíteni a helyszínen, de nem szabad természetesen oda kell figyelni, hogy ne károsodjanak azok, akik a segítséget a legjobban igénylik. Kaiser asszony, van egy érdekes információm, a Single Market Act-et október 25-re készítjük el, ott a social businessnek prioritást nyújtunk, és egy európai alapítványt akarunk létrehozni. Nekünk támogatnunk kell a civil szervezeteket, a szociális vállalkozásokat itt Európában. Meg kell könnyíteni munkájukat a fejlődő országokban, a legszegényebb országban, főként egészségügyi téren. Van egy másik terület, amivel foglalkozom, ez a hamisítás területe. Jövő össze fogok egy tervet önök elé tárni a kaloszkodás és a hamisítás ellen. Több fejezetben arról szólok, hogy a hamisított termékek felfedésére szolgáló technológiát javítani kell, ki kell képezni a vám és határ személyzetet erre az unió külső határain, és legyen egy együttműködési fejezet is azokkal az országokkal, ahonnan a hamisített termékek érkeznek, és olyan termékekről van szó, amelyek például gyógyszerek, hamisított gyógyszerek és kárt okozhatnak az emberek egészségének. Erről majd még beszélünk. Gyorsan ennyit szerettem volna elmondani. Az Unió következtetéseket fogadott el a globális egészség és az Unió összefüggésében. És amikor arról beszélek, hogy hogyan támogatjuk a fejlődést, az erőforrások nem elegendőek, és ebből a szempontból is igen releváns az ön jelentése. Az egészségügyi rendszerek finanszírozására megvannak az európai módszerek, ennek vannak erős és gyenge pontjai. Világos, hogy a az önkéntes biztosítási rendszer a privát finanszírozási alapokon nem elegendő arra, hogy egyenlő esélyekkel egészségügyi támogatást nyújtsanak, szolgáltatásokat nyújtsanak azok számára, ahol az egészségügyi rendszer finanszírozása még nincs megoldva. Számítunk a parlament eh, hozzájárulására azért, hogy erősítsük az EU állampolgárok szolidaritását, a többi érdekelt fél fellépését, a civil szervezetekre gondolok. Az uniónak sokat kell tanulnia, és meg is kell osztani a tapasztalatait, hiszen van itt egy hozzáadott érték, amivel szolgálhatunk a fejlődő országok számára. Nagyon örültem, hogy válaszolhattam önöknek, és szeretem volna elmondani, hogy én magam is elköteleztem magam etéren. Elnök, köszönöm szépen. Biztos úr, ezzel befejeztük az ülést, és holnap szavazunk. További kellemes estét, jó éjszakát! Még el kell mondjam a kötelező dolgokat. A rend az EP